szerzőnek adom meg a szót első hozzászóló hautala heidi madame hautala heidi kettő percben. arvoisa puhemies Köszönöm, elnök úr. Az igazság az, hogy egy perc néma felállással kellene tisztelegnünk, és gyertyát kellene gyújtanunk az emberi jogok védelmezőinek emlékére, akik a Kaukázus északi térségében védik az emberi jogokat. Arra kell gondolnunk, hogy Zarima Szadulajeva és mások, Alik Jabraljov és mások minden támogatást megérdemelnek. Sajnálatos módon, amíg éltek, nem tudtunk segíteni nekik, és nem tudtunk kellő támogatást biztosítani. Riasztó az, hogy Oroszországban nem sikerült még mindig biztosítani minimális standardokat annak érdekében, hogy méltányos eljárások keretében sikerüljön feltárni ezen bűncselekményeket. Az Európai Unió tanácskozott Oroszországgal erről a kérdésről, de egyértelmű, hogy az eddig erőfeszítéseink nem kielégítőek, és tényleg meg kellene fontolnunk, hogy hogyan érhetnénk el a jogállam működését Oroszországban. Hogyan tudunk erről a kérdésről sokkal komolyabb párbeszédet folytatni, amikor például a társulási megállapodásokról tárgyalunk Oroszországgal. Arra is gondolnunk kellene, hogy hogyan tudnánk jobban támogatni az emberi jogi jogvédőket Oroszországban. Érdemes lenne elgondolkoznunk azon, hogy nem tudnánk esetleg védelmet nyújtani ezen személyeknek. Az Európai Unió intézményei lehet, hogy például gyorsabban tudnának vízumot biztosítani számukra, hogy elmenekülhessenek Oroszországból, ahol életük veszélyben forog a zöldek megítélése szerint nagyon fontos lenne, hogy az Európai Parlamentben létezzen egyfajta központ, amely információt tudna nyújtani a fenyegetett emberek a fenyegetett emberekről nagyon sok mindent meg tudnánk tenni. Anna Politkovskája is azt mondta, hogy a nyugat rengeteget tudna tenni, de nagyon keveset tesz. Szóló Veronik de Kaiser asszony másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Kihasználom a kevés időt eh, arra, hogy eh, frakcióm álláspontját bemutassa, aki nem írta alá a közös nyilatkozatot, és külön állásfoglalást eh, nyújt be. Azt szeretném elmondani először is, hogy teljes mértékben egyetértünk a teljes, a közös állásfoglalással, Natalia Esmerinova, Zerema Szedulajeva és uh, Zabrajlovval kapcsolatban uh, felzaklatott bennünket meggyilkolásuk. Ezek számos más emberi jogi gyilkosság sorába illenek. A mi állásfoglalásunkban pontosan ugyanazokat a kérdéseket tesszük fel, mint a közös állásfoglalásban elítéljük a támadást, vizsgálatot kérünk, elítéljük a légkör romlását a politika aktivisták szempontjából. A különbség az, hogy a közös állásfoglalásban az Észak-Kaukázusról általánosságban van szó. Az Európai Unió Oroszország előtti csúcs előtt azt szeretnénk, hogy az emberi jogi ö, aktivisták céljai jobban megjelenjenek, és csak itt csak időzítés, idő és hely problémájáról van szó, politikai problémáról van szó, amit politikai módon kell kezelni. Ez az oka annak, hogy Külön, ezt a különbséget megkívántok tenni, de a probléma lényegét tekintve tökéletesen egyetértünk a többi frakcióval. Renáta Weber asszony, kettő percben. Thank you, President. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, pár tényt határjak önök elé. Ebben az évben Stanislav Markelov az az emberi jogi jogász, aki Anna Politoszkaját védte, őt lőtték le Moszkva belvárosában egy délután. Ugyanez alkalommal Anastasia Vargurova, egy újságíró, aki igyekezett megvédeni, őt szintén életét vesztett a lövöldözésben. Utána aztán egy nőt Ingusföldön talál, találtak meg, miután Groznyban elrabolták. Ezt után aztán Zarevet és férjét is elrabolták és megölték. Agudari Ahmedilov aztán miután kilépett a házából Dagestánban, nem sokkal után lelőtték hat kiváló újságíróról és emberi jogi aktivistáról van szó, akik 8 hónapon belül életüket vesztették. Ezek a rablás, emberrablások és gyilkosságok jól tükrözik az emberi jogi helyzet romlását Oroszországban, ahol független hangok, legyenek azok jogászok, újságírók, egyre több erőszakkal állnak és fenyegetéssel állnak szemben, és jogtalan bírósági eljárásokkal ezt a helyzetet különösen az a kaukázusi térségben nem ö, hagyhatjuk figyelmen kívül. Nem szabad ö, azt gondolnunk, hogy Oroszország, mint szuperhatalom az egyik legerősebb titkosszolgálattal nem képes megtalálni az elkövetőket és bíróság elé állítani őket. Függetlenül politikai beállítottságunktól meg kell, hogy értsünk, meg kell, hogy értsük azt, hogy az emberi jogi harcosok ellen elkövetett erőszak egy jogi vákumot eredményez. Biztosítani kell a szólásszabadságot, a mozgásszabadságot az ENSZ emberi jogi egyezményével összhangban. Köszönöm, asszonyom. Következő felszólaló Bern Posselt úr. Herr Präsident, unser... Elnök úr. Habsburg Otto korábbi korelnökünk egyszer azt a kérdést kapta, hogy sajnálja-e, hogy nem tevékenykedhetett császárként. Ő arra azt válaszolta, hogy ha császár lennék, akkor egy szamarat excellenciának kellene szólítanom, így legalább a szamarat szamárnak szólíthatom. Mi nem egy diplomáciai testület vagyunk, hanem egy politikai parlamenti testület. Kimondhatjuk az igazságot éppen ebből kifolyólag. Van egy mondás, melynek értelmében a fejétől bűzlik a hal. Weber asszonynak köszönöm, hogy ilyen világosan nevén nevezte a dolgokat. Ezek az események, ezek az incidensek a kaukázusi térségben, ezek nem véletlenek, nem sötét hatalmak össze, es, összefonódása, hanem Putyin úr hatalomra kerülése óta, a csecsenföldi események óta van ez, hogy ugye Moszkvában házak robbannak fel, egy vér nyomot követhetünk nyomon évek óta, ami újra és újra Csecsenföldre vezet, újra és újra ártatlanokat érint, civil polgári személyeket és emberi jogi aktivistákat, olyanokat, akiket ö, ismertünk személyesen is, és akik nem csak a csecsenföldi emberi jogokért harcolnak, hanem a népek közötti megértésért és a demokratikus fejleményekért, és a kaukázusi térség békéért. Ezeket az embereket szépen sorba kivégzik, megölik. Éppen ezért de Kaiser asszonynak mondom, hogy szükség volt erre az eljárásra. Nem szabad hogy ö, az történjen, hogy egy valaki, aki itt ebben a házban díjakat kapott, aki meglátogatott minket, akit ö, akit itt kitüntettünk, és az ő meggyilkolásának esetét elhalasztjuk egy későbbi ülésre. Azonnal kell reagálnunk erre, Oroszországból is odafigyelnek. Egyértelműen ki kell mondani, hogy ennek véget kell vetni, véget kell vetni az emberi jogok megsértésének, szabadságot kell biztosítani Oroszországnak és Csecsenföldnek, de mindenek előtt a szisztematikus emberi jogsértések és titokzatos gyilkosságoknak kell véget vetni. Köszönöm. Következő felszólaló egy percben Poreba, Tomasz Poreba Panie Przewodniczący, po raz kolejny na wokandę... Elnök úr, ismét ez egy alkalom, amikor az oroszországi emberi jogsértéseket vitatja meg az Európai Parlament. Etnikai, vallási kisebbségek elleni jogsértéseket most már kiegészthetjük az emberjogi aktivisták ellen elkövetett jogsértésekkel. Az orosz hatós, hatóságok nem tudnak felmutatni eredményeket, a bűnözők továbbra is szabadon vannak. Ez azt mutatja, hogy itt egy csendes egyetértés van. Ez, le, ez kell, hogy az egyik kulcs kérdés legyen oroszországi kapcsolatainkban. Oroszország kötelessége, hogy lefolytassa az eljárásokat és megbüntesse a bűnözőket. Következő hozzászóló Cornelia Ernst asszony, kettő percben. Ja, meine Damen und Herren, lassen Sie mich als... Hölgyeim és Uraim, új parlamenti képviselőként először hadd állapítsam meg, hogy a német baloldal pártom számára is nagyon fontosak az emberi jogi kérdések arról van szó, hogy minden emberi jogi jogsértést elítéljünk, függetlenül attól, hogy ezek hol történnek, és hogy ki követel ezeket. Ennek semmi köze a nemzeti ügyekbe való beavatkozáshoz. Nyugtalanít és felháborít már évek óta az, hogy újra és újra emberi jogi aktivistákat gyilkolnak meg, olyanokat, akik a csecsen helyzettel foglalkoznak. Natalia Estemirjova, Stanislav Aglov, és így tovább, ők mind-mind példák, megdöbbentő példák, és éppen ezért nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel. Nyugtalanít engem továbbá az, hogy ezek nem kerülnek felderítésre, mint politikoszkaja gyilkosság. Újra felgöngyelítik az ügyet, és most remélem, hogy ténylegesen elkapják a bűnösöket, különben új vérontásra kerül sor, és egyfajta szabad levelet kapnak az elkövetők. Nagyon fontos, hogy felderítsük ezeket a gyilkosságokat kivétel nélkül. Oroszország nem várhat tovább, hanem az emberi jogok védelmét a saját zászlajára kell, hogy tűzze. Nem lehet az, hogy az emberi jogok melletti szószólás valakinek a halálához vezet. Az EU-Oroszország csúcson ezekkel a kérdésekkel foglalkozni kell, nem majd valamikor a egyéb kérdések alatt, hanem megfelelő helyen kell ezt a témát kezelni. Én a magam részéről azt várom, hogy az emberi jogi kérdéseket tiszt, tisztelettel kezeljük, nem csütörtök délután kellene ezzel foglalkoznunk, itt sem. És úgy gondolom, hogy amikor ugye kereskedelemről van szó, meg gazdasági ügyekről, akkor az ilyen kérdések csak mellékesen kerülnek meg említésre, ezt meg kell változtatni. Köszönöm szépen. Most a képviselőcsoportok nevében köveznek, következnek felszólalások. Kaczmarek úr, egy percben. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. W kraju o wysokich wskaźnikach przestępczości... Elnök úr, hölgyeim és uraim! olyan országban, ahol a bűnözés szintje magas, emberi jogi aktivisták és nagyon sokan meghalnak a szervezet bűnözés áldozataiként. Lengyelország megtámadásának is születésnapját éljük, amikor számos lengyel állampolgárt vágaztak, végeztek ki. Miért említem ezt meg itt? Azért, mert ez ugyanúgy egy szervezett bűnözői tevékenység volt, mint ezek az ügyek. Az emberölések mértéke Oroszországban ö, egy tipikus bűnözői tevékenység rendszerszerűen szisztematikussá vált ez a tevékenység, és ez arra mutat, hogy a politikai, társadalmi atmoszférában lehet valami Oroszországban, ami ahhoz vezet, hogy ilyen gyakoriak ezek a gyil- gyilkosságok. Állásfoglalósunk jó. Következő felszólaló Paleckis úr, Egy perc 30 másodpercben. Ácsú Pirmininke, Szociáldemokrátó frakció. Köszönöm, elnök úr. A szociáldemokraták csoportját és aggasztja, ami Oroszországban történik. Anna Politkovskaja, Natalia Este Mirova Zarema Szadulájeva, Alik Zabrajlov gyilkosságok áldozataival váltak. Meg kell értenünk, hogy miért őket, ők váltak áldozatok, miért gyilkolták meg őket hogy alakulhatott ki ez a büntetlenség légköre, miért nem vizsgálják ki ezeket az ügyeket. Medvegyev miniszterelnök úr megígérte, hogy meg fogja találni azokat, akik felelősök a gyilkosságokért. Tehát ő határozottabb állás foglal, határozottabban foglalt állást, mint az elnök. Az idő majd megmutatja, hogy betartja-e az ígéretét, és hogy kötelezettségének eleget tesz-e értékelnünk kell Oroszország észak-kaukázusi fellépését is. A szociáldemokraták ezért úgy döntöttek, hogy elfogadjuk ezt a dokumentumot, úgy véljük, hogy az emberi jogi helyzet Oroszországban akkor javulhat, hogyha megfelelő konzultációra kerül sor Oroszország és az EU között, és ezt erősítjük az Európai Parlamentnek, tehát is be kell vonni a tárgyalásokba és az NGO-kat is be kell vonni, valamint az orosz kormányszerveket. Úgy vélem nagyon fontos ez a kérdés, jobban oda kell rá figyelni, és a további tárgyalás. Következő felszólaló Madame Adrikiani, egy percben. Köszönöm, elnök úr. Ez a vita és az európai parlamenti állásfoglalás az emberi jogi aktivisták oroszországi meggyilkolásával kapcsolatban rendkívül fontos, különösen most, amikor újra és újra halljuk, hogy megölik az emberi jogi aktivistákat, mint Eszter Mirova asszonyt, Szadulájeva asszonyt és a többieket. Nem lehet eltörni ezt a brutális ezeket a brutális gyilkosságokat. Amikor Oroszországgal beszélünk, emlékeztetnünk kell őket arra, hogy túl hosszúak a vizsgálatok, és nem kerülnek a bíróság elé a bűnösök. Hogyha ez így marad, ez elfogadhatatlan, különös tekintettel Csecsnyára, ahol nagyon magas a bűnözés rátája. Emlékeztetnünk kell az emberi méltóság és életre, mint elvekre. Személyes felelősséget kell vállalni az elnöknek, hogy a bűnösök bíróság elkerülnek. Felszólaló Mr. Kelam Tun, egy percben. Köszönöm szépen. The human rights situation az emberi jogi helyzet Oroszországban megváltozott. amikor az orosz hatósághoz fordulunk, akkor el kell mondjuk nekik, hogy mindent tegyenek meg az ügyek felderítés érdekében. Az elengedhetetlen dolog, ami hiányzik most, az a szándék valójában. Elvégezhető, megoldható feladat ez, hogyha a Kreml egyszer lendületbe jönne, akkor ezek a kérdések megoldhatóak lennének. Fontos, hogy az orosz igazságügy megvédje ezeket az emberi jogi harcosokat ezek ellen a büntettek ellene. Az üzenetünk az kell, hogy legyen az európai kormányok és a bizottság felé, hogy amíg a Kreml nem deríti fel ezeket az ügyeket, és amíg nincsenek ezek hatással a gazdasági kapcsolatokra, addig Putyin joggal vonhatja le a következtetést, hogy ezek a dolgok mernek tovább következmények nélkül. Következő felszólaló Mr. Boguslav Sonik úr, egy percben. W jakże symbolicznym dniu mówimy dzisiaj o deptaniu praw człowieka w Rosji. Dokładnie. Ma nagyon szimbolikus nap van ma az emberi jogok megsértéséről beszélünk. 70 évvel ezelőtt a Vörös Hadsereg Hitlerrel együtt elfoglalta Lengyelország területének egy harmadát, több ezer lengyel polgárt megöltek, megölt a Vörös Hadsereg, Sztálin egyetértésével több száz, több ezer orosz tisztet is megöltek Katinban szeptember 17-e mindig is egy szégyen teljes nap maradhat, orosz, marad Oroszország számára. Oroszország azóta nyitotta meg archívjait a katyini gyilkosságok vonatkozásában. Minden ország történetében vannak szörnyű pillanatok, de fontos, hogy az ország ezzel szembe, merjen, szembe merjen nézni, mint például ugye Németország, hiszen a múlt csak akkor kezelhető megfelelő módon, és Oroszország számára, Oroszország esetében is így van ez. Oroszország csak maga dobhatja le magáról sztálinista örökségét. Nem szabad, tehát meg kell, hogy ö, ö, szakadjon ez a folyamat, hogy a saját állampolgárai ellen harcol. Akik, ö, őket megöltek, emlékszünk rájuk. Következő felszólaló Mr. Tavares úr. Kellemes délutánt mindannyiuknak. Köszönöm a szót. Esztimera asszony meggyilkolását ugye nyomon követtük. megtudtuk, ugye ö, értesültünk az elrablásáról, és pár nappal később a meggyilkolásáról is. Ez mindenkit meg kell, hogy döbbentsen, teljesen mindegy, hogy a világ mely részén tartózkodik, és hogy ö, milyen hitvallású. Meg kell védenünk az emberi jogi harcosokat, teljesen mindegy, hogy mely országban tevékenykednek, és hol üldözik őket. Az oroszország eseményektől függetlenül, ugye amelyek nagyon ö, ö, nagy aggodalomra adnak okot, azt is látnunk kell, hogy ez egy első fázis, egy első lépés, ami aztán az emberi jogi helyzet teljességének romlásához járul hozzá. Aggasztóak ezek az események, azt akarjuk, azt követeljük, hogy gyorsan folytassák le az eljárást, keressék meg a bűnösöket, de persze nincs garancia arra, hogy az emberi jogi harcosokat valaki megvédi. Az orosz hatóságokhoz fordulnék egy kéréssel, mert védjék meg az emberi jogi harcosaikat. Portugáliából érkezem Európa egyik végéről, jövő héten Európa másik végébe utazom Oroszországba. Az EU-orosz kapcsolatok nagyon fontosak. Európa sokat köszönhet Oroszországnak, például az egyértelműséget az emberi jogok védelme területén, az orosz polgárok védelme területén. Catch the eye felszólalások következnek most elsőnek madame korhola rita. Egy percben. Egy perc. Arvoisa puhemies, teidän äidinkielenne on niin kaunis, että... Köszönöm, elnök úr. Az anyanyelve annyira gyönyörű, hogy szeretnék önnek magyarul gratulálni. Köszönöm, mondja az előadó. Tavares kollégának pedig szeretném megköszönni az emberi jogokért elvégzett munkáját, hiszen ez nem kizárólag a baloldal előjoga, hanem a jobboldali is, ezért együtt kell működnünk. Itt a plenáris ülésen, ahol a képviselők nagy része már elindult hazafelé vagy útban van, most folytatjuk a vitát ezen kérdésekről, és el kellene érnünk, hogy szakpolitikáinknak ez a középpontjába kerüljön. Korábban a külügyi szakbizottságban és az emberi jogi albizottságban is dolgoztam, és amikor módosító indítványokat terjesztettem elő a külügyi szakbizottságban, akkor a kollégáim azt kérdezték, hogy miért, miért itt foglalkozol az emberi jogi kérdésekkel, hiszen ott van az emberi jogi albizottság. De én arra gondoltam, hogy valamit nincs rendjén, hiszen ha az Emberi Jogi Albizottság egyfajta gettóvá válik, egy zárt közösségé, az nem helyes. Együtt kell működnünk. Köszönöm. Mr. Christian Vigenin. Господин председател, госпожо комисар, бях провокиран от изказването на господин... Елекур, úr, biztos asszony, Poszelt úrnak szeretnék válaszolni. de Kaiser asszony által elmondottak értelmében az emberi jogok védelmét természetesen nem lehet megkérdőjelezni. Mindig szívünkön viseltük ezt a felelősséget, nem hiszem, hogy ezt meg lehetne kérdőjelezni. A szociáldemokraták számára fontos az emberi jogok védelme. Mindig is védtük az emberi jogokat, még akkor is, amikor az önök frakciója, Posselt úr, megpróbált szemet hunyni a Guantanamo-ban vagy Irakban elkövetett bűnök fölött, ami az orosz gyilkosságokat illeti, ez nagyon súlyos probléma, és a mi állásfoglalásunk határozott. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a parlamentnek meg, külön kell vizsgálni ezeket a kérdéseket, nem pedig listát készítenie a oroszországi felintézendő kérések, nélkül, hogy ennek bármilyen eredménye lenne. A szociáldemokraták el fognak menni Moszkvába hamarosan, és konkrétan fel fogjuk tenni ezeket a kérdéseket. Az ilyen alkalmakat ne arra használjuk fel, hogy kimerítő listát... szóló Mikolás Csikur. vážený pán predseda vážení kolegovia a kolegyne dovoľte mi vyjadriť smútok. kedves kollégák engedjék meg hogy aggályomnak aggodalmamnak adjak hangot azon események vonatkozásában amelyek az orosz federációban júniusban előfordultak. megdöbbent az orosz aktivisták meggyilkolása akik az emberi jogok ért harcoltak, akik a jogért, az igazságért harcoltak. Minden tőlük tehetőt meg kell tenni annak érdekében, hogy a felelősöket minél előbb megtalálják. Ami pedig a nemzetközi egyezmények megsértését illeti, ezek ugye előfordultak az Oroszország és Grúzia közötti konfliktus során is szükséges mindenképpen az, hogy az orosz kormány egyértelműen állás foglaljon kérdésben. Tannok úr, egy percben. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen. Szomorú eseményeknek lehetünk tanulni Oroszországban üldözik az újságírókat, az emberi jogi harcosokat, erőszaknak lehetünk tanúi, a ö, nagyobb fokú szabadságért folytatott harcot ö, ö, elcsendesítik. Érdekes lenne tudni, hogy honnan érkezik az esemény. Ameddig azonban ezek az események nem kerülnek megbüntetésre, addig nem tettünk sokat. Oroszország megszokta már, hogy hogy reagál az Európai Unió, legyen az Ukrajna esetében, vagy a grúziai események tavaly nyáron. Stratégiai kérdésekről van itt szó. Fontos persze, hogy az Európai Uniónak jó kapcsolata legyen Oroszországgal, de nem engedhetjük meg, hogy az alapvető szabadságjogok vonatkozásában és a közös európai értékek vonatkozásában nem emeljük fel a hangunkat az oroszoknak, az orosz polgároknak is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy szabadon véleményt Köszönöm

Köszönöm. Bár több időt használtunk el, mint amennyit erre szántunk, de úgy érzem, hogy az eset súlyossága és komolysága, hogy mindenki kapjon szót, egy szókérőkből volt. Kérem a szíves türelmüket a Catch the eye elnöki jogom alapján Preda úrnak adok még szót egy percben. Preda úr, kérem. vreau să spun în primul rând că sunt Köszönöm a szót. Én azt szeretném elmondani, hogy amikor a tejről beszéltünk, és a gazdákról, akkor szinte tele volt a terem, és most pedig nagyon súlyos emberi jogi problémákat vetünk fel, és alig lézengenek 40-en a teremben. Ez nem azt jelenti, hogy a tej problémája nem fontos probléma, de hát azért politikai szempontból igenis beszélnünk kellene az emberi jogi kérdésekről is. Tudjuk, hogy vannak problémák, nem csak a harmadik országokban, hanem az Európai Unión belül is. Ne feledjük el, hogy körülbelül 20 éve ért véget a kommunizmus, és most 20 évvel a kommunista rezsim bukása után egyáltalán nem figyelünk oda arra, hogy a különböző országokban hogyan működnek, vagy hogyan működhetnek egyáltalán az emberi jogvédők. Catch the eye szisztém befejeződött tisztelettel felkérem kuneva biztos asszonyt felszólalásának megtartására. You, mr president today's debate on the situation Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon aktuális, hogy ezt a vitát ma megtartották. Az emberi jogi aktivisták helyzete megmutatta, hogy milyen kockázatos a munkája ezeknek a elkötelezett embereknek. Sokan a legnagyobb árral fizettek azért, hogy napfényre, napfényre hozzák, napfény derítsenek ezekre az emberi jogot sértő esetekre. Mindenképpen segítségünkre érdemesek. Az emberi jogi aktivisták elleni fellépés sokszor az északi kaukázusi régióban történt. Az Európai Bizottság sok ilyen esetet ismer, ismeri az aktivistákat, ismeri az ezzel foglalkozó civil szervezeteket. Ártatlanok, ártatlan személyek, kormány megbízottak vesztették életüket a régióban, miközben az emberi jogok érdekében szerettek volna föllépni. Azonban az emberi jogi ö, problémák nem csak az északi kaukázusban jellemzőek, független újságírók, aktivisták egész Oroszországban különböző sérelmeknek vannak kitéve. Az Európai Uniónak fel kell szólalnia ezen erőszak ellen, és ragaszkodnia kell ahhoz, hogy Oroszország tartsa be azokat a vállalásokat, amelyeket az EBS e és az Európa Tanács, illetve az ENSZ tagjaként fölvállalt. Rendkívül fontos az, hogy a polgári jogi aktivisták kérdéseit elleni eseteket megfelelően kivizsgálják, illetve elítéljék az elkövetőket. Úgy gondolom, hogy a félelem és a büntetlen, büntetlenül hagyott bűncselekmények kell áltítatott hangulatot e, úgy lehet csak, megvizsgál, úgy lehet csak megváltoztatni, hogyha kivizsgálják ezeket az eseteket, és ez véget vehet a jogi nihilizmusnak. Ezzel, ezt tud lehet elérni, hogyha Oroszország folytatja az igazságszolgáltatási rendszer reformját. Az Európai Unió mindig is fölhívja az orosz hatóságok figyelmét ennek a problémának a fontosságára, és örülök annak, hogy az Európai Unióval vitát kezdeményezett az orosz illetékes hatóság ezzel a kérdésben. A következő EU-orosz csúcson ez a téma is napirendre kerül, illetve a szakértők megvá- megvitatják ezt a kérdést. Rendszeresen napirenden szerepel egyébként ez a kérdés. Az emberi jogi aktivisták, vagy általában az emberi jog betartásának kérdése mindig is fontos tengelye volt az EU-Oroszország tárgyalásoknak. Arra kérjük tehát az orosz hatóságot, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy azok, akik azért dolgoznak, hogy az emberi jogi jogsértéseket felderítsék, élvezenek egyfajta védelmet. Köszönöm. A következő napirend értelmében öt állásfoglalási indítványt kaptunk kazaksztánról jevgenyi Zoftis esetéről. most megkérem felszólalásra a szerzőket elsőnek Heidi Huatala asszonynak adom a szót kettő percben. Uh, Köszönöm a szót. Uh, szeretnék még uh,